Voilà, chers collègues. Kedves kollégák, hadd javasoljam, hogy kezdjük el a munkát, mert mint látták, van néhány oldalnyi szavazólistánk. Mindenek előtt hadd mondjam el, hogy minden nyelven kivéve a fint, a bolgárt és a horvátot van tolmácsolás, és a holland tolmácsolás csak passzívan működik. Sajnos vannak a tolmácsok között is, akik megbetegedtek, és akiket nem tudtak helyettesíteni. Tehát lehet hollandul beszélni, de hollandul nem lehet hallgatni az ülést. Megpróbálhatok én is hollandra tolmácsolni, de a flamand egy kicsit különbözik a hollandiai holland nyelvtől. A nemzetközi tárgyalások állásáról való beszámolóval kapcsolatban hadd mondjam el, hogy Kósa úr nincs most jelen, mert egy fogyatékkal élő konferenciáján kell részt vennie, tehát június 8-án az akadálymentesítésről egy hetedik trilógusra került sor a tárgyalók megállapodtak az európai jogalkotási aktusról az akadálymentesítés tárgyában, a termékek és a szolgáltatások vonatkozásában egyaránt ennyiben tájékoztatnék tehát erről, és most, ha mindenkinél itt van a szavazókártya, mindjárt egy kicsit túl gyorsan haladtam, mondják nekem. Elnézést, Harkin asszony. Gyorsan fogok haladni, látják, és hogyha gyorsan haladunk, akkor a nagy sietségben pazaroljuk az időt. Tehát van még egy sor mentesítési kérdés, úgyhogy nagyon gyorsan megadnám a szót Harkin asszonynak a mentesítési témákkal kapcsolatban. I'll be very... Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden, hogy remélhetőleg időben elkezdhessünk szavazni. Hat vélemény az első az EU általános költségvetésének végrehajtása. Csak néhány dolgot mondanék ezzel kapcsolatban. Megfigyelhettük, hogy a hiba arány szintjén, a kifizetések területén 2014-ben tized volt a hibarány, tavaly pedig már 2,4 százalékra csökkent, ugyanakkor a gazdasági, szociális és területi kohézió területén jelentősebb, és a versenkedés növe, versenyképesség növekedés és foglalkoztatás terén is jelentősebb volt a hiba arány, másfelől pedig a számvevőszék 113 különböző projektet vizsgált át a szociális és területi kohézió területén, és ezek 65 százaléka esetében voltak output és eredmény indikátorok, ami azt jelenti, hogy 30% esetében nem, ezeket nem is lehetett ezért mérni. Ez tehát egy olyan probléma, amelyet szemügyre kell vennünk alaposabban, ami pedig az ügynökségek mentesítését illeti, itt nem igen tudok bármit mondani, kivéve azt, hogy előrelépés történt az IT megoldások harmonizálása terén a számviteli és irányítási rendszereknél is, ami nagyon fontos. Ami a négy ügynökséget magát illeti, elmondhatom, hogy mind a négy esetében a számvevőszék a tranzakciókat a 2017-es évre nézve szabályszerűnek és jogszerűnek minősítette. Egy szót szólnék minden egyes ügynökségre nézve, ami az Európai Képzési Alapítványt illeti. A jogi tanácsadóját az etikai korrespondensnek nevezték ki, ami szerintünk örvendetes és a székhely kapcsolatos problémákat is sikerült megoldani, ami a CEDEFOPot illeti. 99,95 os volt a költségvetés végrehajtásának aránya, ez üdvözlendő, és komoly munkát végeztek a digitalizáció terén is. A Eurofund, a következő ügynökség, örülünk annak, hogy az elektronikus közbeszerzésre vonatkozóan pályázatokat fontolnak, ezek kiírását, noha ezekre még nem került sor, és természetesen akik a Eurofoundnál dolgoznak, számukra nagyon fontos az írországi koeficiens, ami 1,19%-ra nőtt, éppen ezért ezzel kapcsolatban ezt a problémát tisztázni kell. Az EU OSA esetében az elektronikus közbeszerzést be fogják vezetni, és elkötelezettek a zaklatás megelőzése mellett. Egy külön szakpolitikát dolgoztak ki erre nézve, az emberek méltóságának védelme érdekében, de a vélemény nem tér ki ennek a részleteire. És még egy utolsó megjegyzés az összes ügynökségre nézve a négy közül három a brexit kapcsolatosan egy átfogó elemzést végzett el. Az EU OSA, amikor a számvevőszék auditjára sor került, még ezt nem végezték el, de úgy tudom, hogy időközben ez megtörtént. Ennél többet is mondhatnánk, de ez így elegendő szerintem, mert amúgy is kevés az időnk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Harkin asszony. Van-e kiegészítés? Látom, hogy Kukán úr nincs itt. Becker úr. Becker úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Kukán kollégánk nevében őt helyettesítem, szeretném felolvasni a nyilatkozatát. Kukán úr helyett is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Harkin asszonynak a véleménytervezetekért. Ezek a munka szempontjából egy nagyon jó kiinduló pontot jelentenek. Pusztán néhány megjegyzést tennék a 4, 5, 6, 7, 8, 9-es pontokra. A frakciónk az ügynökségek javult költségvetés ellenőrzését üdvözlendőnek tartja. Javulás történt, de további javulásra szükség van, például ami a hiba rátát illeti, a gazdasági, szociális és területi kohézió, valamint a növekedés és foglalkoztatás szempontjából is, hiszen a két százalékos küszöb fölött van a hiba arány. Az Európai Számvevőszék 2017 óta különleges jelentéseket adott ki, amelyek szintén vonatkoznak az érintettében különböző szakpolitikák végrehajtására, mint például az Erasmus Plus, a munkaügyi a munkaügyi kérdésekkel kapcsolatban is állást fogunk foglalni ezekkel kapcsolatban, és számítunk az együttműködésükre. Köszönöm. Merci. Euh, Köszönöm szépen a szocialisták részéről. Te Iterez úr, más nem, a szocialisták nem. Az egyszerű Rebezius asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönettel tartozom az előadónak, Harkin asszonynak. Az ECR eh, e álláspontja hagyományosan az, hogy akkor adjuk meg a mentesítést a különböző ügynökségeknek, amikor már az Európai Számvevőszék is foglalkozott ezzel a kérdéssel, és pozitívan értékelte az ügynökségek helyzetét. Erre eddig nem került sor, de a számvevőszék által kifogásolt kifizetési problémák csökkentek. Örülünk, hogy pozitívan nyilatkozott a számvevőszék, és különös tekintettel örülünk az előrelépéseknek. Ennek ellenére vannak konkrét pontok, amelyek szemben kritikusak vagyunk, ahogy valószínűleg mások is vannak bizonyos költségvetések, amelyeket szeretnénk támogatni, mint például az általános költségvetések, vagy a munkahelybiztonság és egészségvédelmi, ügynöks, egészségvédelmi ügynökség költségvetését, illetve a CEDEFOP költségvetését, és van kettő, amelyel szemben kritikusak vagyunk, az ügynökségek általános költségvetése, valamint a képzési központ és konkrét alamok, mint, alapok, mint például a fiatalok munkanélkülisége, vagy a mikrofinanszírozás, a szociális vállalkozások szerintünk itt csalódást okozóak az eredmények, ezért lesznek módosítóink ezekre vonatkozóan, de bízunk abban, hogy konstruktív lesz az együttműködés. Köszönöm. Merci. Köszönöm. Mezlik úr a zöldektől, vagy valaki más zöldektől, bárki? A GUE-tól senki nem jelentkezett, az EFDD-től sem, Márton úr pedig nincs itt. Akkor ennyiben maradhattunk A módosítók benyújtásának határideje december 6-a 16 óra, az Amploa szakbizottságban 21-én vagy 22-én januárban ö, kerül ö, sor a 8. héten vagy 9. héten februárban ö, szavazunk, illetve márciusban kerül a plenáris az ügy, a dosszié. Kérem, hogy tegyék be a szavazókártyájukat a készülékbe, és megkezdhetjük a szavazást. Kezdjük az Erasmusra vonatkozó véleménnyel. Egyes kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Néhány oldalal később, hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Két oldalal később 39-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas cikk 234-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 235-ös módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 239-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 240-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 247-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 248-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 249-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 250-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 251-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 39-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 252-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 253-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Néhány oldallal később 9A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük 9A kompromisszum, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a tízes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 276-os kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Sorry, Bocsánat. Tízes kompromisszum. De hát erről már szavaztunk, nem? 276-os. Belgául mondtam először 276-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Csekkoljuk a 276-ost. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 281-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, mert ez nem világos, megnyitom a szavazást. Je ferme le vote. Il est accepté. Lezárom, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 297-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 303-as módosító a mellékleteknél mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 33-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 81-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 6-os, 20-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 86-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 89-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 91-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 93-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 94-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 95-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 8-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 96-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 97-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 98-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 99-es mellette, van itt egy szóbeli módosító mellette, azzal együtt ellene, tartózkodás elfogadtuk. 43-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 101-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 102-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 103-as egy szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 104-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 105-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 112-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 114-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 34-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 115-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 35-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 31-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 29-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 38-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, egy kicsit később a 24-es preambulum bekezdésnél van egy külön szavazás, első rész, 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 138-as módosító, bocsánat, ez okafogyottá vált, 41-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 42-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 142-es módosító mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, legyenek kedvesek, megnyitom a szavazást a 142-esről. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 143-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 145-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 144-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 146-os mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 44-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 150-es és 151-es mellettük, ellenük tartózkodás, elutasítottuk őket. 152-es, ez egy split szavazás, első rész mellett, ellen tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 154-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, ellenőrizzük a 154-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Rendben, elfogadtuk. 45-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 46-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 46 A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 161-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 163-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 165-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 166-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 170-es módosító mellette, ellene, ellene, tartózkodás elutasítva. 32-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 49-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 174-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 175-ös módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Most a véleménytervezet egészéről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk, gratulálok a szerzőnek. Lépjünk tovább. Az alapjogi kartáról szóló vélemény lesz a következő napi rendi pontunk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16 mellette, kellene. tartózkodás, ellenőrizni fogjuk. A szavazást megnyitom a 16-osról tehát. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 18 mellette, illetve ellenőrizni fogjuk a 17-est. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 18. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 20-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 21. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 25 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 29 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 31 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmincnégy mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39. 39 név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 40. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 42 kettő, szintén név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 43. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Nézzük. Az egyes kompromisszumot mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette, a kilencest kérik, hogy ellenőrizzük rendben, akkor a kilencest ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Tehát akkor a végszavazás következik az egész véleményről. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Nagy többséggel elfogadtuk, gratulálunk! Azt javasolnám, hogy lépjünk tovább a következő szavazási napirendi pontunkra, az Európai Szolidaritási Testületre egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Két-három oldalt is lapoznunk kell, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 104 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 3-1 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 3-2 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 127, 128, 129, 130, 31 nem elfogadható, úgyhogy a 132-es jön mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 12 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 134 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 135 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 136 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 137 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 150 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 151 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 152 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 153 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 154 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 155 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 156 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 157 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 158 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 159 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Nézzük a preambulumokat, 13 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 2 plusz 1, 2 pont 1 kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2 pont 2 es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2.3 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 25 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 26 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 2.4 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6.1 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7.1 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7.2 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 8.1 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 41-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 9.1 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 9.2 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 51-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 9.3 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 55 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 56 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 57 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 58 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 59 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 60 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 61 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 62 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63 64, bocsánat, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 65 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 66 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 67 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 68 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 69 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 70-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 71 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, és most az egész véleményről szavazunk. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak.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 Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Néhány oldallal lejjebb. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. megint később. Négyes kompromisszum. Négyes kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Megint néhány oldal lejjebb. egyeseknek majd be kell nyálazni az újjukat, hogy ennyit tudjanak lapozni, szerintem, mondja az elnök. Mindenkinek sikerült? Még nem. Agnes? Libe 48-as az nem elfogadható. Ötös kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum következik. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 419-es módosító mellett 419-es mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük a 419-est. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 420-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 420-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 420-asról. Lezárom a szavazást a 420-asról. Elutasítottuk. Hetes kompromisszum. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Megint néhány oldalt lapozunk. Négyszázkilencvenkettes. Ez is név szerinti, úgyhogy Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Négyszázkilencvenhármas módosító mellette, 493-as mellett ellen tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes A kompromisszum. Ez egy népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Egészségére lezárom a szavazást. Elfogadtuk. os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 526-os. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást az 526-osról. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az 541-es, az 545-ös és a rezsi 6-os egyszerre, mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk, a rezsi 67-es és az 562-es mellettük ellenük tartózkodás kit elfogadtuk. A Regi 67-est és az 562-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 542-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. 542-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást.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 tartózkodás elfogadtuk, 21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A kont 22-es mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk, 23-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Néhány oldallal később 23A kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Libe 69 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 25A kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Az NV45-től a Júri 106-ig nem kell szavaznunk a módosítókról, mert az NV kizárólagos hatáskörét képezik, és ezzel eljutunk a 31-es kompromisszumhoz. Ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 32-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 38-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 39-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-4 oldalal később, 41-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 42-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Néhány oldalra később az NV 78-tól 81-ig Kizárólagos NV hatáskörről van szó, nem kell szavazni, következnek az idézetek 25-ös, el, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, preambulum bekezdések 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 45-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, FAM 3-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Regi kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Juri 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as kompromisszum mellette ellenel tartózkodás elfogadtuk. A 4A New-nál 46-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es ellenőrizzük a 46-ost. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk, szoros volt. 47-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 1-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 49-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 5A New Preambulum bekezdés 56-os és Júri 7-es mellettük, ellenük tartózkodás nagyon szoros, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást az 56-osról és a Júri hétről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 57-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 50-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kont 2 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Recital 8, 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 61-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 62-es Júri 8 és Envi 4 mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk, 51-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, 52-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, Envi 5-ös mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, Regi 8-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kont 4 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 70. 70, kiesik. 71, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 53 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 81 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. FEM 22 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 82 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Budget 7. 82-est fogjuk ellenőrizni. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Budget 7 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 54-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 54A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kult 11 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 94 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 55-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 15AB preambulum, 98, júli 15, fem 13 együtt mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Libre 8 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es preambulum, 109 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az mv 8 asa volt ez egyben, ugyebár kult 18 kiesik, 110 és regi 13 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Libe 10 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. MV 9 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Együtt szavazunk a 121, 122, 228 és Regi 30-ról mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük? Jó. 121, 122, 228, regi 30. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, elfogadtuk. A következő kiesik, 58-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. FEM 17 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 129 mellette, illetve kiesik a 129. Százharmincas mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 5. Ellenőrizzük a 130-asat, azt kéritek? Jó, ellenőrizzük a 130-ast. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítva. 5. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 59-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as preambulum 136 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük a 136-ost, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 137 mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Libe 14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Libe 15 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 60-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 157 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő néhány kiesik, megyünk, megyünk, megyünk tovább. 62-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 170 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Júri 26 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 171 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 176, 177, budget 13, kult 27, mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Regi 20, mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 179 mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 7-es mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk 65-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 189 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 190 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 66-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 66A kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 67-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Júri 29 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kult 31 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Libe 23. Valamit kellene ellenőrizni? A kult 31-est? Jó, ellenőrizzük a kult 31-est. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Libe 23 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kont 12 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. FEM 24 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 31-es preambulum 204 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 205 és júli 30 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kult 32 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 206 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 71-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 72-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 216 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, de úgy láttam, hogy mindenki elfáradt és nem emeli fel tisztességesen a kezét. Úgyhogy ellenőrizzük a 216-ost, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Ja nem, bocsánat, mondja az elnök, bocsánat, bocsánat, elfogadtuk. 217 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 218 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Kont 13 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 219 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Harmincheten-est mond az elnök, de 73-asnál járunk, tehát 73A kompromisszum mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. MV11 a Libe 27-ig. Elfogadhatatlan, úgyhogy 74-es kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 227 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Budget 17 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 229 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 229-est, rendben van, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Valóban szoros volt, elutasítottuk. 90-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. MV30 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Záró szavazás következik, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Voilà, elfogadtuk. En tous les cas, c'était une brique, mais félicitations pour les... Köszönjük szépen az elvégzett munkát, ez persze csak egy tégla az egész építményben, de köszönjük, és ezzel le is zárom az ülést.